kollégák és elnök asszony. Köszönöm, ezzel a vitát lezárom. A szavazásra holnap 11 óra 30-kor, tehát csütörtökön kerül sor. A következő napi rendi pontunk Manka úr jelentése a parlament 2010-es költségvetési előirányzatainak módosítása. A az előzetes tervezet. Először is Manka úrnak, az előadónak adom meg a szót, négy perce van. Vážená pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Všetci veľmi do... Elnök asszony, tisztelt kollégák, mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy csak egy eh, az Európai Unió közös erőfeszítéseivel fogjuk tudni a 21. század legnagyobb kihívásait eh, leküzdeni, mint éghajlatváltozás, nyersanyagok hiánya, a magas árak, a gazdaság globalizációja és a biztonsági fenyegetések. Ahhoz, hogy ezeket a problémákat Európában kezelni tudjuk, hatékony, átfogó eszközökre van szükség. Ezek pedig a Lisszaboni szerződésen keresztül biztosíthatók. Tavaly elfogadtuk az intézmények 2010-es költségvetését. A, a Lisszaboni szerződés végrehajtása miatt azonban még nem tudtuk a költségvetési munkát befejezni, áprilisig tart. Jelenleg a szerződés hatékonyságának első szakaszánál tartunk. Az Európai Unió szempontjából nagyon fontos, hogy megfelelő forrásokkal rendelkezzen az új politikák végrehajtásához. A Lisszaboni szerződés közvetett és közvetlen hatásokkal lesz az Európai Parlament eh, a szolgálatok és egyéb intézetek, intézmények munkájára. Az Európai Parlament eh, számára a szerződés az együttdöntés eh, jogkörét erősíti, a jogszabályok 95%-át ilyen eljárásban kell majd meghozni, mint szabadság, strukturális alapok, halászat, regionális döntések. Minősített többségre lesz szükség tehát a tanácssal szemben, az, és a tanácsban ezek kérdésekben a döntésekben, és az EU jogalkotási tevékenysége lényegesen befolyásolja majd e, tehát az Európai Parlamentet, és éppen ezért nagyon fontos, hogy az alkalmazottakat is tájékoztassák a változásokról. Az EP bűrónál értelmében biztosítani kell, hogy az Európai Parlament a jogalkotói funkcióját a Lisszaboni szerződés értelmében tudja betölteni. Már 1988-ban az Európai Parlament meghatározta a saját költségeinek maximumát az összadminisztratív költségek 20%-ában. A több éves pénzügyi keretek tárgyalásánál 2007-13-as periódusra vonatkozóan az EP ezt a kiadási szintet az adminisztratív költségek maximumaként határozta meg. 2006 óta az EP költségei növekedtek. A képviselőjogállás és egyéb elemek miatt, bár a tagállamok jelentős megtakarításokra is szertettek. Annak ellenére, hogy mindenre sor került, tény az is, hogy a, a szerződés a szerződést és a képviselői jogállásra vonatkozó költségeket nem vették be a korábban meghatározott maximális értékre. A 2010-es költségek ezért jelentősen túllépik a korábban meghatározott határokat. A 2011-es költségek meghatározásánál új algoritmust kell majd használnunk, ha fenn akarjuk tartani ha meg akarjuk tartani a fenntart, költségek fenntarthatóságát. Nagyon fontos, hogy a valós szükségletek és nem az inflációs indikátorok alapján tegyük ezt meg. A politikai frakciók nevében először Fernández úr az EPP nevében két percre kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! A költségvetés a Lisszaboni szerződés alapján született meg, a parlamentnek új hatáskörei feladatai vannak, és ezért megfelelő forrásokra is van szükség ahhoz, hogy feladatunknak eleget tudjunk tenni. Alá szeretném húzni, hogy az európai állampolgárok olyan törvényeket akarnak, amelyek kiválóak. Ezt várják el tőlünk, és ezért a képviselőknek a szakbizottságoknak és a frakcióknak lehetőséget kell adni, hogy ezt meg is tehessék. Azok a normák, a jó pénzügyi fegyelem, amelyeket meghatároztunk, azokat figyelembe kell venni. Hiszünk abban, hogy a költségvetési szigorítások, a megtakarítások a korábbiaknál sokkal nagyobb mértékben kell, hogy jelen legyenek, ezt várják el az állampolgárok is. Nagyon szigorúan és fegyelmezetten kell végrehajtanunk ezt a költségvetést, és még egyszer aláhúzom, hogy mennyire fontos a költségvetés átláthatósága. Olyan információkra van szükség, amelyek az Európai Parlament reális költségeit és kiadásait tükrözik. Tartós, hosszú távú tervezésre van szükség, különösen az ingatlan politikában. A költségvetés technikai értelemben is fenntarthatóan kell dolgoznunk. Az épületek tartalék alapját félmillióval csökkentettük, így az összköltségvetés 19,99%-át adja az eredeti ötös alcímnek. Ezt az első olvasatban el is fogadtuk így. Ezek a, a források ahhoz járulnak hozzá, hogy az állampolgárok elvárásait és reményeit tudjuk teljesíteni. Köszönöm. Köszönöm az SSD csoport nevében, Farmúr, négy percben. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Ez a költségvetés módosítás gyakorlati jellegű, fel akarjuk készíteni a parlamentet a Lisszaboni szerződés miatt megnövekedett feladatok ellátására. De elvi jelentősége is van ennek a módosításnak, ugyanis az a tény, hogy az igazgatási kiadásoknak csak 20%-a esett a parlamentre, egy 88-as, 1988-as szabály. Azóta sok új ö, politikai ö, terület kell feladatokat ellátnunk. Ez a 20%-os szabály azonban még mindig betartásra kell, hogy kerüljön. 2011 2021-ben nagyon sokat kell majd takarékoskodnunk, hogyha be akarjuk tartani ezt a szabályt. Ugyanakkor azonban a többi intézményhez képest a parlament feladatai sokkal jelentősebben nőttek meg. Fel kellene adnunk tehát ezt az elvet, vagy legalábbis ezen kellene gondolkoznunk. Ma nagyon sok tagállam tesz borzasztóan egy erőfeszítéseket annak érdekében, hogy költségvetésében megtakarítások legyenek, csökkentik a béreket, stb. És ezt figyelembe kell venni az Európai Uniónak is. A közösségi költségvetést is hozzá kell igazítani a különböző intézmények igényeihez. 1988-ban azt ígértük meg, hogy ezt a 20%-os szabályt csak akkor fogjuk módosítani, hogyha ezt a tanácssal egyetértésben tudjuk megtenni. Fontos tárgyalások vannak jelenleg a külügyi szolgálat létrehozásával kapcsolatban is, illetve a következő hosszú távú költségvetéssel kapcsolatban is. Ne adjuk fel, tehát nagyon könnyen ezt a szabályt, csak figyelmeztetni szerettem volna. Vertman asszony a frakción, a függetlenek képviseletében. Tisztelt képviselőtársaim, a Lisszaboni szerződés erősíti az EU egészét, erősíti a polgárok részvételét is. A Lisszaboni szerződés emellett az Európai Parlamentet is erősíti. Az Európai Parlament felértékelődésével együtt járnak nagyobb jogalkotási feladatok is. Minden egyes képviselő ennek a kötelezettségnek a legjobb lelkiismerete szerint kell, hogy megfeleljen. Ebben az összefüggésben szeretném a jogalkotási kiválóságot megemlíteni. A parlamenti költségvetés módosítása feltételekhez kötött. Figyelembe kell venni azt, hogy mélyül a válság, ezért nekünk is a legnagyobb gondossággal kell eljárnunk a saját költségvetésünkkel kapcsolatban is. Képviselőként kötelesek vagyunk a jogalkotási munkánkat a lehető legjobban elvégezni. Eleget kell tenni a kettős követelményeknek. Köszönöm. Köszönöm az egyéni hozzászólók közül. Gariga eh, Pallédó képviselő következik először kettő percben. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném a Parlamenti Költségvetési Bizottságának a eh, tagjaként eh, elmondani, hogy ez a költségvetési módosítás nyomán magán viseli néhány költségvetési bizottságban ülő képviselő munkájának új nyomát. A szocialista frakció és a néppárti frakció együttműködés alapján azt mondhatjuk, hogy egyetértünk a költségvetés javasolt növelésével, ugyanis máskülönben megszegnénk azt a szabályt, amit saját magunkra, saját magunk találtunk ki a költségtakarékosság jegyében. Azt hiszem, hogy ha egyre több régió, egyre több feladat kell, hogy ellátásra kerüljön, akkor az Európai Parlamentnek eh, is eh, szüksége van arra, hogy több pénz álljon rendelkezésre a megnövekedett feladatok ellátásához. A fenntarthatóság eh, elvét is támogatom. Ezért nagyon komolyan kell beszélnünk arról, hogy szükség van-e jövőben itt számnövelésre, vagy az ingatlan politika, mindezek a kérd- mindezeken a területeken nagyon hatékonyan és fenntartható módon kell dolgoznunk. A Költségvetési Bizottság és az elnökség nem értetek egyet mindenben. Az elnökség a képviselők igényeiből indul ki, a Költségvetési Bizottság a takarékosságot, a szigorúságot, a költségvetési fegyelmet um, erő, eh, kéri eh, számon, a kettőt kell egyensúlyba hozni. Vaughn óra következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az szocialisták nevében beszélek. Azt hiszem, hogy a Lisszaboni szerződés után mindenki elismeri, hogy több forrásra van szükség a feladatainkhoz, de mégis alul finanszírozottá válik a parlament a javaslat miatt. Sok más kérdésről is beszélni kell, hogyha például még több forrásunk van a létszámműveléshez, akkor ennek eh, mi az alapja, tények-e, eh, vagy eh, mi? Emellett a titkárság létszámbővítéséről is szó van. Hát erről is szeretnék még tájékoztatást kapni, hogy miért van erre szükség. Hogyha 1500 euró per hónap juttatást kapunk, akkor meg kell nézni a többi költséget is. Lehet, hogy a új irodák létesítéséhez is növelik el a költségeket. Nagyon nehéz döntés lesz ez holnap a képviselők számára. Mindig ellentmondásos, hogyha saját magunk számára kérünk plusz forrásokat, sok információt kértünk, hogy könnyebbé váljon holnap a döntés a képviselők számára. Köszönöm, és Gébrandi úr egy percben. Köszönöm szépen. Éjszakai órán erről tárgyalva már azt gondolhatjuk, hogy nappali fényben talán nem is látjuk a költségvetésünket, olyan pici. A Lisszaboni szerződés több feladatot, több hatáskört, több munkát ad nekünk de úgy gondoljuk, hogy ehhez több emberre van szükség, a szakbizottságoknak, a frakcióknak, az egyes képviselőknek is. Nos, én kétlem, hogy ez így van. Hogyha politikailag hatékonyabban akarunk dolgozni, akkor ezt a jelenlegi költségvetés kereteiben is nagyon jól el tudjuk végezni. Több lépést kell megtennünk. Nem lehet, hogy egy éven belül marad ez jövőre, akkor újabb költségnövekedést kérünk. Ezt az én frakcióm nem támogatja hogyha a Lisszaboni szerződés miatt kérjük a költségvetés növelését, ezt egyszer lehet mondani, egy egyszeri növekedésről lehet csak szó, nem lehet, hogy jövőre megint csak újabb plusz pénzeket kérjünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Marinescu úr, kettő percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A jogalkotás nagyon fontos itt, és eh, a képviselőknek és a szakbizottságoknak megfelelő eszközöket kell adni arra, hogy jó jogalkotást végezzenek. A Lisszaboni szerződés miatti költségnövekedést belevonták már a parlament eh, költségvetésébe, és a jelentés is kihangsúlyozza azt, hogy milyen fontos jogalkotói szerepe van az Európai Parlamentnek, és ez milyen plusz költségekre van szükség. Konkrét intézkedésre van szükség annak érdekében, hogy költségvetési stabilitást tudjunk garantálni. Jó költségvetési politikára van szükség, és hosszú távú stratégiára van szükség az ingatlan politika kapcsán is. Úgy gondolom, hogy ki kell tartanunk a több éves pénzügyi keret mellett, meg kell tartanunk a költségvetési fegyelmet. Meg kell tartani a hagyományos 20%-os határt, és üdvözlöm azt a megállapodást, hogy nem lépjük túl ezt a határt. Úgy gondolom, hogy biztosítani kell a költségvetési fenntarthatóságot az elkövetkező időszakban. Olyan költségvetési politikákra van szükség, amely a szigorúságon alapul. Átláthatóságra van szükség, és egyértelmű információkra a az Európai Parlament teljes kiadásait illetően. Köszönöm szépen, most rátérünk az utolsó spontán felszorolási időszakra. Ezzel az estén csak egy hozzászóló van itt, Rübich úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Végezetül annyit szeretnék mondani, hogy az Európai Parlament nagyon felelősségteljesen járt el. Ezért szeretném ezt megköszönni főként az elnökségnek, hiszen megtalálták a lehetőséget arra, hogy a 20%-os határt betartsák, ez nagyon fontos mindannyiunk számára, és a gazdasági válság idején nagyon óvatosan kell bánnunk az adófizetők pénzével, és mégis hatékonyan kell ellátnunk a képviselőket a 4 milliós megtakarítás az ingatlanoknál nem kell, hogy visszatartson bennünket attól, hogy a már meglévő eszközöket is kihasználjuk. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek kellene az egyik legmodernebb épületnek itt, annak érdekében, hogy hatékonyan tudjunk dolgozni az állampolgárokért. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, most visszafordulok a jelentés készítőjehez, Manka úrhoz két percre. Köszönöm, pani Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak, minden képviselőtársamnak véleményük miatt, a véleményükért és hozzászólásukért, és hogy megoldást próbálnak találni önök, és szeretném jelezni, hogy a 2010-es költségvetésbe szisztematikus intézkedéseket is bevettünk a megtakarítások érdekében, és azért, hogy csökkentsük a, a maximum értékekre nehezedő nyomást. Tavaly októberben egyetértettünk abban, hogy szervezeti auditot fogunk és a biztonsági szolgálatoknál és a főigazgatásoknál elindítani annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a lehető legjobban használják-e fel. Azt pedig nyomon közvető intézkedésekkel fogjuk kiegészíteni a hatékonyság növelése érdekében. A, szolgál- a a telemunka vagy a, szol- a tolmácsolási szolgáltatások jobb kiaknázását is napirendre tűzzük. Jelenleg információt gyűjtünk arról, hogy hogyan kívánják a kollégák nem csak a nyelvi szolgálatoknál a meglévő kapacitásokat felhasználni, hanem a fénymásolás, leasing, stb. terén is. Úgy gondolom, hogy középtávon már megtakarításokat tudunk az ingatlan és épületpolitika terén felhalmozni a parlamenti igazgatási szervekkel együtt. Néhány nap múlva kapom meg az erre vonatkozó konkrét információt. Köszönöm az együttműködésüket és felelősségvállalásukat. Köszönöm. Én is köszönöm a vitát, lezárom a szavazásra. Holnap 11.30-kor kerül sor csütörtökön. A következő ülés pedig holnap csütörtökön, február 25-én 9 órakor kezdődik, egy óráig tart. A napi rendet pedig közreadtuk az Európai Parlament weboldalán is megtalálják. mindannyiuknak. köszönöm.